delegáció a tribünön, az üzbék parlamentből. Szeretném üdvözölni barátainkat a galérián. E, za granicą inwestycji zagranicznej turystyki panem Alisherem Kurmanowem na czele. Alisher Kurmanov volt is szeretném üdvözölni. Örülök annak, hogy eh, az üzbegisztáni parlament képviselői itt vannak. Ők a 13. parlament együttműködési szabizottságok ülésére érkeztek. Várjuk a további konstruktív tárgyalásokat és az együttműködés folytatását. Folytatjuk a vitánkat. A következő hozzászóló Heinz Becker két percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Nagy tisztelet